szeretnék valamit mondani a saját források kérdéséről. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió forrásai lehetőséget adnak arra, hogy ilyen fajta alapokba, alapokhoz nyúljunk, és ez jó lenne, hogyha a növekedés, növekedés ösztönzésére ezt is kihasználnánk. Köszönöm. Engedjék meg, hogy egy rövid bejelentést tegyek. A mexikói parlament és szenátus képviselőit szeretném itt üdvözölni, akik a galériában foglalnak helyet. Szeretnék jó időtöltést kívánni önöknek Strasbourgban és Brüsszelben. Érezzék jól magukat. Köszönöm szépen, és most folytatjuk a vitát. A következő felszólalunk Kálfin úr. Thank you, President. I hope that, uh... Köszönöm szépen, elnök. Remélem, hogy széles támogatást fogunk tudni nyújtani a jelentésnek. Tudom, hogy nagyon sok kollégám aggódik az FTT adó fizetőkre gyakorolt hatása miatt, és ebben egyet is értek, mindenkit aggaszt ez a kérdés. De azt kérem, hogy mégiscsak az egyensúlyt tekintsék meg. Az adófizetők mit fizetnek azért, hogy most konszolidálnunk kell a pénzügyi rendszert? közvetve és közvetlenül is kell, hozzá kell járulniuk akár az IMF, akár más mechanizmusok alkalmazásával a stabilizációra, hiszen eb, ebbe a konszolidációba, ebbe a stabilizációba milliárdokat fektetünk be. Hogyha bevezetjük a pénzügyi tranzakciós adót, akkor az adófizetőkre háruló terhek megkönnyebbülnek, nem fognak megszűnni, de részben megkönnyítjük a dolgukat. Na most, hogyha ennek a bevételnek a része az európai saját források egy részét fogja képezni, az csak azt fogja jelenteni, hogy a nemzeti hozzájárulások csökkenni fognak, és ez végül is majd azt fogja jelenteni, hogy a nemzeti költségvetése is jó hatással lesz az FTT. Tehát mindenképpen az adófizetők érdekében dolgozunk most. Köszönöm. Gál asszony következik, parancsoljon

Az FTT-vel egy olyan eszköz került a kezünkbe, amely lehetővé teszi a válságnak a terheit felrebb módon, méltányosabb módon szétosztani. Olyan eszközről van szó, amely azokra nézve is, akik eddig nagyon kevés adót, vagy egyáltalán nem fizettek adót, a nagybankokra és a nagykoncernekre gondolok, újra adót kell, hogy fizessenek. És egy olyan eszköz is az FTT, amely növekedést fog teremteni mert szükség van a reálgazdaságban a a, a pénzügyi piacokon már kevésbé. Ennél fogva én úgy gondolom, hogy mindenkinek helyesen kell cselekedni a mai szavazás al- alkalmával. Viszont van egy dolog, amivel nem vagyok elégedett, és ez a tanácson belüli helyzet. Azt kell mondanom, hogy skandalum, ami a tanácson belül történik. Cameron úr a barátaival a multimilliárdosokra és a nagy koncernekre irányítja a figyelmet és a politikáját, és ennek veti alá egész Európát. Kedves kollégáim, Cameron úrnak és társainak adjuk meg a helyes választ, és szavazzuk meg az FTT-t a mai napon. Köszönöm szépen. Kárász úr következik. Elnök úr, miniszterasszony, kedves kollégák! Az Európai Parlament alá támasztja a mai jelentéssel az úttörő szerepét az FTT bevezetésével kapcsolatosan. Az Európai Parlament támogatja ezzel a jelentéssel azokat a javaslatokat és az úttörő szerepet is, amit a bizottság mutatott be a bevezetést illetően. Azt kell mondanom az előttem szólónak, hogy a tanács blokkolja az EU-s szintű FTT bevezetését. A tanács blokkolja az eurozónára vonatkozó tranzakciós adó bevezetését. És a tanács tulajdonképpen egy pénzügyi tranzakciós adó bevezetését ezzel nem realisztikus alapokra helyezi. Ha csak kilenc tagállam támogatja ezt az elképzelést, akkor hát ez nem fog működni. Ezt a blokkádot most végre meg kell szüntetni. Ki kell tartanunk a célkitűzésünk mellett. A pénzügyi tranzakciós adó tulajdonképpen egy olyan politika, amely a rend betartására késztet. Ezért javasoltam egy módosítót, és ennek a tartalma az, hogy az értéktörtés, értéktörtésdén kívüli a tranzakciókra legyen magasabb az adó nem mint a tőzsdén folytatott ügyletekre. Úgy gondolom, hogy szükségünk van az adóra, a növekedés, a beruházások és a munkahelyteremtések szempontjából is, úgyhogy várom a támogatásukat. Köszönjük szépen! Következő felszólalónk Régner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! A Podimáta jelentés szavazása előtt azért világosan kell fogalmaznunk. Az FTT t nem lehet megkerülni, ez a válságból való exit stratégiának egy nagyon fontos eleme. Úgyhogy mindenképpen sikra kell szállnunk emellett. Nagyon rosszul átgondolt spekulatív tranzakciók eh, kényszerítettek térdre bennünket, ez hozta a válságot, erre vezethető vissza a válság, meg kellett menteni a, a bankokat, de hát Európa válságba került és most kell megmenteni, nem pedig valami távoli jövőben Európát, és vissza szorítani a pénzügyi piacot, illetve hát őket is, a résztvevőket is a kasszához szólítani. Vannak olyan területek, ahol az FTT még nem került bevezetésre, nagyobb stabilitást várok ezzel az FTT-vel kapcsolatban, a rövid távú, spekulatív tranzakciókat remélhetőleg visszaszorítja, és jobban fog fókuszálni a reálgazdaságra, illetve a reálgazdaság finanszírozására. Ezt várom ettől az adótól. Köszönöm. Tehán kollega következik. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr, ahogyan már többször elhangzott a mai vita során. A pénzügyi tranzakciós adó bevezetésének csak akkor van értelme, ha ez európai dimenzióval is bír. Ezért észszerű, hogyha a bizottsági javaslatra épülően és a parlament támogatásával európai adóvá válik a pénzügyi tranzakciós adó, és a következő logikus lépés az volna, hogy ez az európai költségvetés táplálja, mint saját forrás, azért, hogy ezáltal az európai költségvetés is stabilabb alapot kapjon, mint ahogyan eddig volt. Többen is megismételték, hogy enne, mindennek ezen túlmenően a növekedéshez is hozzá kell járulnia. A Lemaszúr jelentés valamint a bizottság által felvonultatott szempontok alatt történő FTT bevezetés az európai költségvetés támogatná, ezáltal az európai költségvetés egy növekedési költségvetés volna, növekedés jegyében állna, és megkönnyíteni a nemzeti költségvetések dolgát is, ugyanis a nemzeti, nemzeti hozzájárulás csökkenne az EU költségvetéséhez. Olyan eszköz lenne ez tehát, amely egyidejűleg két célt szolgál, a munkahelyteremtést és a növekedést. Elnök, köszönjük szépen, Lemasszúr úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök ennek a vitának. Hétről hétre azt halljuk, hogy a különböző politikai vezetők egy-egy projektet népszerűsítenek, és úgy tesznek, mintha ez a saját találmányuk, a saját ötletük lenne. De az Európai Parlament már öt éve foglalkozik ezzel az elgondolással, és végre a bizottság konkrét javaslattal állt elő. Köszönjük szépen Semet a biztos úrnak. Egy szakértői csoport, amelyben 25 tagállam képviselteti magát, hónapok óta dolgozik ezen. Ne eltassuk magunkat, az FTT közvetett adó, nem egyfajta büntetés ez, amelyet kivetnénk a pénzügyi szereplőkre, azonban olyan széles alapokra épülne, hogy annak a, hogy az adó hatása alig lenne érezhető, éppen ezért az áttelepülés sem lenne mérvadó, amelyet előidéz. Kettős célt szolgálna ez az adó, egyrészt Európa tehermentesítése, másrészt a nemzeti költségvetések tehermentesítési természetesen nehéz lesz egyhangú megállapodást elérni a tagállamok között, de hogyha már bevezetünk egy európai szintű adót, akkor annak a bevételei természetesen az EU-s költségbe kell, hogy befolyjanak. A tagállamok a saját hozzájárulásukat, tagállami hozzájárulásukat csökkenthetnék, és ezáltal növekedne a lehetőség, hogy saját deficitüket, államadóságukat csökkentsék. Kásza képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. A pénzügyi szektor gátlástalan viselkedése robbantotta ki a jelenlegi válságot következésképpen most a pénzügyi piacoknak hozzá kell járulni a válság megoldásához. Nem biztos, hogy ehhez a pénzügyi tranzakciós adó a legmegfelelőbb eszköz. Ezért azért, mert a, egyrészt azért, mert az adók költségei valószínűleg áthárulnak majd a fogyasztókra, másrészt pedig azért, mert veszélyes azt gondolni, hogy az európai ö, szigorú ö, pénzügypiaci felügyelet majd ö, azt eredményezi, hogy máshol is ugyanilyen szigorú pénzügypiaci felügyelet jön létre. Először is azt kell biztosítanunk, hogy versenyképes és jól működő pénzügyi szektorunk legyen, és ezért nagyon óvatosan kellene eljárnunk olyan adó vagy politika bevezetése során, amely fenyegeti a versenyképességet. Nem ö, bízom túlságosan a bizottság ö, tanulmányában, mert úgy gondolom, hogy nem következetes. Először azt állapította meg, hogy a GDP csökkenését fogja okozni, de aztán a kritikák miatt, vagy azt követően a bizottság módosította ezt, ezért úgy gondolom, hogy csak európai szinten lehet bevezetni az FTT-t, és szeretném, sőt, csak Európában nem érdemes bevezetni az FTT-t, és ezért úgy gondolom, hogy a javaslat ellen kell szavaznunk. Elnök, jó, hölgyeim és uraim, most egy kis változás következik a programban, mert Vesztáger asszonynak el kell mennie, ezért most először neki adom meg a szót, mielőtt tovább folytatjuk majd a vita, vitát a KDI eljárással. Tessék, miniszter asszony, öné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon szépen köszönöm ezt az igen árnyalt, igen széles körű vitát bebizonyítja teljesen világosan, hogy ez a munka, amelyet a bizottság pénzügyi tranzakciós adóra vonatkozó javaslatával végeztünk, nagyon fontos, a parlament számára is fontos jelentőségű. Nagyon köszönöm a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők munkáját, valamint a parlament köz, különböző szakbizottságai által végzett munkát. Ahogy már a bevezetőmben is mondtam, remélem, hogy júniusban eh, a tanácsülésre kerülhet ez az anyag. Azt hiszem, hogy a mai vitából azt ö, eh, eh, szűrhettük le, hogy nagyon nagy egyetértés mutatkozik az iránt, hogy szükség van egy jól működő pénzügyi szektorra, nagyon fontos a növekedés szempontjából, hogy a vállalatok tőkéhez juthassanak, és fontos, hogy egészséges termékek legyenek a pénzügyi piacokon, de e, legyenek e, olyan lehetőségek is, amelyek a növekedés és a munkahely teremtést támogatják. Ezért köszönöm azt az együttműködést, amelyet a parlamenttel végezhettünk a pénzügyi szektor szabályozására vonatkozó munka során. Van már egy olyan eredményünk, amely természetesen az előző elnökségek munkájára épült, például a származékos termékekre vonatkozó, származékos termékek kereskedelmére vonatkozó irányelv, ez nagyon jó eredmény. Egy másik szintén eléggé új tanácsi döntés arra vonatkozik, hogy a, a hitelminősítő intézetek függetlensége nagyobb legyen, és hogy megfelelő jó vita alakulhasson ki azt illetően, hogy milyen alapokon működnek a hitelminősítő intézetek. Azt hiszem, hogy a parlament ismeri azt a vitát is, amely a különböző költségvetési alapokról szól. Végül pedig a különböző tőke megfelelési követelményekről is elindult már a vita, és itt is nagyon sokat dolgoztunk a bizottság javaslatán, arra vonatkozólag, hogy a, hogy a tőkekövetelmény minőségi, illetve mennyiségi aspektusai milyenek legyenek, illetve hogy milyen helyzetben kell egy vállalatnak lennie, mielőtt bónuszt, illetve osztalékot oszthat a megerősített együttműködés, valamint a belső piac működésre vonatkozó javaslatok egyhangúlag kerültek elfogadásra a tanácsban, és pedig el, elfogadhatták volna minősített többséggel is, és ez is arra mutatkozik, hogy a tanácsnak is nagy hajlandósága van arra, hogy a pénzügyi intézményeket, a pénzügyi szektort megerősítse. A pénzügyi tranzakciós adó is ennek a szabályozással kapcsolatos napirendnek a nagyon fontos része. Sok kérdést tettek fel azok a képviselők is a mai vita során, akik támogatják az adót, és azok is, akik ellenzik azt. Hogy fog működni az adó? ki fogja végső soron megfizetni azt, ki legyen, eh, kit vegyünk ki a hatája alól, meg tudjuk-e különböztetni a spekulatív és a nem spekulatív tranzakciókat. Vannak előnyei is, és hátrányai is a megerősített együttműködésnek, amely akkor lépne életbe, hogyha nem tudunk egyetértésre jutni a tanácsban. Sokan említették azt is, hogy még nagyon hosszú út áll előttünk annak érdekében, hogy a tanács egyetértésre jusson, és voltak olyan vélemények is, amelyek szerint problematikus lenne megerősített együttműködés keretében bevezetni ezt az adót, mégpedig a belső piac működésére járna ez hátrányal. Azon kívül arról is vita folyik, hogy a bevétel milyen nagy lenne, és hogy a bevételt milyen célokra kell fordítani. A tanács folytatni fogja az ezzel kapcsolatos munkát. Nagyon gondosan lejegyeztük a mai vita fontos pontjait, és a parlament javaslatra vonatkozó döntése is részét képezi majd a további munka alapjának. Két nyomvonalon indulhatunk tovább, és a mai tárgyalás mindenképpen nagyon fontos részét képezi a további munkánknak, de az FTT alternatíváin is tovább kell majd dolgozni dolgoznunk. Ahogy a bevezetőmben is elmondtam, sok országban léteznek már különbözőféle adók. Ma többször is említettük az illetékbélyeget, vannak tevékenységre alapuló adók, vannak más alapú adók is. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt az igen gyümölcsöző és aktív vitát. Az önök hozzájárulása a tanácsnak még szélesebb, még jobb alapot teremt majd a jövőbeni munka elvégzéséhez. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és köszönöm az együttműködést. Elnök, köszönöm szépen, miniszterasszony, kellemes utat kívánok önnek hazafelé. Akkor most megkezdjük a spontán felszólalások sorát. Háromszor annyian kértek szót, mint amennyire idő van felének, tehát a kérvényezők felének fogom megadni a szót, és nagyon szigorúan szabályozom majd a hozzászólási időt is. Először Kelly úr következik. Köszönjük szépen. A halál nyilván valahol mindenkit érint, de ez az adó azért mégsem hasonlítható vele össze. A pénzügyi intézmények azért azt gondolom, hogy eléggé nyereségesek voltak. A G20-akra mindenképpen nyomást kell gyakorolni, gyakorolni, hogy az FTT globális szinten kerüljön bevezetésre, ugyanis hogyha nem így történik, akkor az EU27-ekre kell megpróbálni kivetni. Egyfajta kísérleti projektként is tekinthetünk erre két-három évre. Természetesen az, hogy most itt a, valóban az áttelepülés kockázata olyan nagy lesz, ezt nem láthatjuk most, ezt fel kell mérni hosszabb távon. Köszönjük szépen, Tapajdi úr következik.

señor presidente señor comisario deputada podimata parabéns pelo seu valente. tisztelt podimata asszony nagyon bátor volt a jelentés megrása során és pontosan erre van most szükségünk bátorságra. nem hagyhatjuk hogy a, nem, nem vethetjük magunkat alá a pénzügyi intézeteknek. Politikai jelezést kell most adni, meg kell mutatni a választóinknak, hogy készen vagyunk most tenni annak eh, valamit az ellen, hogy a eh, helyzet eh, továbbra is ilyen maradjon. Ez az adó segíteni fog majd a spekuláció visszaszorításában, és növelni fogja Európa befektetési kapacitásait, munkahelyeket fog teremteni, nagyobb átláthatóságot fog biztosítani, a felügyeletet is jobban fogja támogatni, és megelőzi majd a spekulációt. Az én országom is jó példa erre. Több százezer embert érint a bankok spekulá- spekulatív tevékenysége. Olyan embereket, akik a pénzüket, keményen megkeresett pénzüket fektették be, és most nem tudják azt visszakapni. Elnök, köszönöm. Angelili asszonyi a szó. Köszönöm, elnök úr. Ma az Európai Parlament igen határozott jelzést tud köt, küldeni a tanácsnak annak érdekében, hogy vezessék be a pénzügyi tranzakciós adót, és a szavazóinknak, polgárainknak és vállalkozásainknak is nagyon jó jelzést tudunk adni, akik folyton azt kérdezik tőlünk, hogy hogy tudjuk megoldani a válságot. A gyakorlatilasság érdekében az FTT akár 70 milliárd eurós bevételt is jelent növekedhet, és ez a növekedést fogja ösztönözni, és könnyíteni fogja a polgárainkra nehezedő adóterheket, de a félelmüket is meg fogja majd egy kicsit változtatni. Az aggodalmaikon is segít, hiszen ők azt szeretnék, hogyha a pénzügyi, pénzügyi intézmények is felvállalnák a válság elnyhítésben vállalandó szerepüket. Köszönöm Flasiková Bényová a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A parlament ma a szavazatával nagyon fontos üzenetet fogalmazhat meg, nem, nem csak a tanács felé, és azon tagállami képviselők felé, akik elutasítják ezt a fontos lépést, hanem a polgárok felé is. Eddig ugyanis az Európai Unió polgárai voltak azok, akiknek eh, a pénzügyi ágazat eh, adósságait meg kellett fizetniük. A pénzügyi tranzakciós adó bevezetése jelentős lépés lehet a válság hatásainak, következményeinek megoldása felé a tagállamokban, továbbá befolyásolhatja az Európai Unió teljes költségvetését is, ezért fontos elgondolkodnunk azon, hogy ezt az adót hogyan osztjuk majd el, illetve az abból beérkező bevételeket, és hogyan lehet a tagállami hozzájárulásokat csökkenteni. Azt hiszem,

meleg elégedéssel veszem tudomásul a bizottság pozícióját. Úgy tűnik, hogy új szél támad fel, és jó lenne meggyőzni a Dán elnökséget arról, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy zárt fronttal, egységes fronttal lépjünk fel a, az FTT mellett. A néppártiak részéről voltak érdekes hozzászólások sokan úgy hangoztatták a felszólalásukat, mi britek, mi svédek, pedig itt egységről kellene szó. Az, hogy hogyan takarítunk meg milliárdokat, ez az egyik kérdés, de is most arról lenne szó, hogy hogyan tudunk előteremteni milliárdokat, amivel új munkahelyeket lehetne teremteni, és azt gondolom, hogy a növekedést is új pályára állíthatnánk. Köszönjük szépen, az utolsó felszólalás, felszólalunk pedig Zsúve asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, pozitívan szóltunk az FTT mellett évek óta, ez lenne a helyes eszköz a pénzügyi spekulációk visszaszorítására, de ez sem lesz elegendő, szélesebb körű eszközökre lesz szükségünk annak érdekében, hogy ezeket a az adókat, ezeket a termékeket visszaszorítsuk, és az adóparadicsomokat bezárjuk. A preferenciális bánásmód a származékos ügyletekre vonatkozóan nem helyes, nem szabad őket kivonni, hiszen csak 0,01%-os adó, nem, adó mérték vonatkozik rájuk. Azt gondolom, hogy a bevételeket a szegénység elleni harcra kell fordítani, nem pedig arra, hogy a nemzeti hozzájárulásukat csökkentsék bizonyos tagállamok. Ha van egy probléma a költségvetésben, akkor ezt nem oldjuk meg azzal, hogy társadalmi, szociális és gazdasági kohéziá, kohézióra törekszünk. Most pedig Semeta biztos úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, miniszterek. Köszönöm szépen támogatásukat a pénzügyi tranzakciós adóhoz. Nagyon fontos jelzést ad ez a tagállamok felé. A tanácsban folytatódnak, folytatódik majd a vita. Köszönöm a Dán Soros elnökségnek, hogy megpróbálja továbbvinni a lendületet, amelyet a technikai elemzés és a tárgyaló folyamat elindított. A márciusi informális tanácsülésen úgy döntöttek az az államfők, hogy folytatni kell ennek a javaslatnak a kidolgozását, és ezért a rövid távú lehetőségeket kell most felderíteni. Köszönöm szépen, hogy június 22-én még egy orientációs vitát is rendez a soros elnökség e témában. Támogatom az adó széleskerű Európai Uniós szintű bevezetését, hiszen ez terem csak egyenlő esélyeket, és ez lehet, teszi majd lehetővé azt, hogy a klímaváltozást és a fejlesztési célokat is támogatni tudjuk. Ezért nagyon fontos, hogy európai szinten vezessük be a tranzakciós adót. Bizonyos aggodalmak is megjelentek bizonyos témákkal kapcsolatban, a tagállamok és a szakértők ezekkel kapcsolatban, az aggodalmakkal kapcsolatban is tisztánlátásra fognak majd törekedni, és megoldásokat fognak találni. Hadd hangsúlyozok még egy általános érvet. Az FTT segíteni fog majd abban, hogy újra teremtsük a pénzügyi szektor és a közemberek közötti jó viszonyt, amely, amely az elmúlt években nagyon sokat szenvedett annak érdekében, hogy újra teremtsük a fogyasztók pénzügyi intézetekbe vetett hitét, most ezt meg kell tennünk, hiszen ezek tudunk hozzájárulni a növekedési feladatokhoz is. Köszönöm. Reporter, Köszönöm, most pedig Podimata asszonynak adnám meg a szót a raportőrnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, hogy következetesek legyünk, hagy emlékeztessek arra, hogy Európában már kilenc olyan ország van, ahol van egyfajta tranzakciós adó, legalábbis a vezető intézményekben. Ezek fő intézmények, és a krízis ellenére bevezették ezt az adót. Ez azt jelenti, hogy ezt a tranzakciós adót megtervezték másodszorban. Néhány kolléga azt mondta, hogy aggódik, hogy milyen negatív hatásai lehetnének az adónak, a vállalkozásokra, háztartásokra, a növekedésre. De az igazság az, hogy ezek már most is szenvednek, pontosan a válság miatt, amit a pénzügyi szektor okozott, pontosan azért, mert az áfákat ráterhelték a munkavállalókra. Szemeta úr, a derogációk torzulásokat okoznak egyetértek ebben. Hagyj emlékeztessek arra, hogy a gazdasági szakbizottságban kompromisszumot sikerült elérnünk, és a nyugdíjalapokat átmenetileg derogáció alá tettük. Ez egy kompromisszum, sajnálatos módon még nem él. Annak ellenére, hogy a tranzakciós adónak a konzervatív alapokra minimális hatása lenne, sőt, az európaiak nyugdíját jobban biztosítana, hiszen arra ösztönzi őket, hogy okosan investáljanak. De hogyha további derogációkat adunk kockázatos befektetésekre, akkor nem vagyunk következetesek azt illetően, hogy mit szeretnénk elérni. Így aztán, kedves kollégánk, mindenkit arra ösztönöznék, hogy az EU szintű tranzakciós adót fogadja el, ezzel egy erős politikai üzenetet küldenénk a tanácsnak. Különösen ma, hiszen ma van a tanács növekedési informális tanácsa. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a ház mindig következetes volt, és az is lesz a fő politikákat illetően, amelyeket a válságbe köszönte óta követ. Köszönöm, elnök úr. Elnök, Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, lezárom ezt a vitát, holnap 12 órakor szavazunk.